So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, köszöntök mindenkit a ma délelőtti szakbizottsági ülésen. A tegnapi szavazási maraton után ma még két nagy téma szerepel a napi rendünkön. Az egyik az ipari kibocsátások, a másik pedig a könnyű haszongépjárművek gépjárművekkel kapcsolatos kibocsátási követelmények. Tegnap illetve ma reggel a koordinátorok tartottak egy ülést, majd írásban kapnak önök tájékoztatást a döntésekről. 23. napi rendi pont, ipari kibocsátások, szennyezés integrált megelőzése és csökkentése. Holger Kramer eh, a jelentéstevőnk, ő foglalkozott behatóan ezzel a témával, és most tartja meg a bevezetőt. Kramer úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Azt hiszem, az ipari kibocsátások irányelvével egy hasonló nagy témánk van, mint tegnap az élelmiszerek címkézésének a témája, és véleményem szerint nyárig nagyon sok munkánk lesz ezzel. A második eh, olvasatra elég sok időt hagytunk, hiszen az első olvasatbeli tárgyalást még az előző parlament zárta le. És hogy miért csak most folytatjuk, eh, hát ez részben azzal függ össze, hogy a, tanács is eh, nagyon kényelmesen készítette el az álláspontját, azután a Lisszaboni szerződés ugye hatályban lépésével új komitológiai szabályok születtek meg, amik szükségesé teszik a tanács álláspontjának a kiigazítását. Ezért kezdjük csak ma el a második olvasatbeli tárgyalást. Röviden Szeretném felvázolni a témát, hiszen talán nem mindenki foglalkozott ezzel részletesen. Nagyjából szeretnék tájékoztatást adni, hogy hol is tartunk, és miről szól ez az irányelv. Mint egy 50 ezer európai ipari létesítményt fed le ez az irányelv. A kérdés az, hogy milyen környezetvédelmi követelményeket határozzunk meg, az ipari létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban. Valamennyien tudják, hogy az IPC, IPPC irányelv már létezik, és ezt nem hajtják végre igazán jól. Miért nem? Azért, mert az irányelv tulajdonképpeni célja az, hogy a legjobb rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák az ipari létesítményeknél, a BAT-t. Sajnos azt tapasztaljuk a létező irányelv kapcsán, hogy az a mozgástér rugalmasság, amire szükség van az ipari létesítményeknek, ez nyilvánvalóan ezt nem akarom megkérdőjelezni, de a most hatályban lévő irányelvben biztosított rugalmassággal visszaélnek. Ugyanis mindig az ipari létesítmények hasznot húznak ebből a rugalmasságból, és nagyon sok indokot keresnek arra, hogy a jelenlegi irányelvben lévő kivételekkel élhessenek, és eltérjenek a BAT alkalmazásától. A parlamentben megpróbáltunk valamilyen utat vagy eszközt találni, amelynek a segítségével a e, BAT, a Best Available Technology alkalmazását jobban tudnánk megszervezni, mint ahogy ez jelenleg működik. Egy e, biztonsági hálózat, illetve minimális szabványok e, létrehozását akarjuk itt Brüsszelben, és ettől végül is ne lehessen majd eltérni ez a célunk. Az első olvasatbeli tárgyalások során, és itt köszönöm a kollégáknak, akik támogatásával akkor sikerült egy nagyon erőteljes parlamenti álláspontot kidolgoznunk, de a tanács álláspontját nézve, hát e, ez elég kiózanítóval kell, hogy hason, ugyanis a tanács nem fogadta el a mi javaslatainkat, és hogyha most pontosan megnézzük a tanács álláspontját, akkor ez nem is úgy néz ki, mint egy környezetvédelmi jogszabály, hanem ez semmi más, mint egy nagyon kivételek, nagyon hosszú listája. Azaz most a helyzet az, hogy van egy első olvasatbeli parlamenti álláspont, és ezzel gyökeresen e, szembe megy a tanács álláspontja. Ezért a feladat sem egyszerű, egy környezetvédelmi jogszabályt kell megalkotni, ami javítja majd a jelenlegi státuszkót. Természetesen ennek a helyzetnek a tükrében én nem vagyok nagy álmodozó, általában a valóság talaján állok, és a jelentésben ezért figyelembe vettem a realitásokat az európai biztonsági hálózatot az első olvasatbeli tapasztalat alapján nem tudjuk még egyszer így javasolni, ezért a jelentésemben ezt már így nem találják meg, mint a minimális normák szintjén. Módosítani kell ezt a e, javaslatot, a minimális szabályokra e, vonatkozó javaslatot. Gyakran megkérdezik, hogy egyáltalán miért van szükség minimális standardokra hogyha a legjobb rendelkezésre a technológia alkalmazása a kérdés. Sokszor nem igazán fair módon azzal érvelnek, hogy ez német elképzelés volt, amit rá akarnak erőltetni egész Európára. Azt hiszem, hogy valamennyünknek az az kell, hogy legyen az érdeke, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsünk. Az ipari létesítmények üzemeltetése kapcsán Európában ugyanis nincs versenyegyenlőség, nagyon eltérők a követelmények a tagállamokban, és vannak olyan tagállamok, ahol a leszéfer alapján mindenki azt csinál, amit akar. Tehát a minimális standardek tulajdonképpen jó eszköz lennének a BAT alkalmazására. A módosítás most részleteiben úgy néz ki, a jelenlegi jelentésben azokat azt javaslom, hogy miután az úgynevezett szeviai folyamatból ered a e, Best Available Technology alkalmazásának a követelménye, készítsen el a bizottság egy jelentést, amely mindenek előtt két kritériumot vizsgál. Elsősorban azt, hogy mi a helyzet az egyes ágazatban a BAT alkalmazásával kapcsolatban, hogyan alkalmazzák a legjobb rendelkezésre a technológiát, ez az ágazat milyen hatással van a környezetre, és ezt követően kellene eldönteni, hogy szükség van-e minimális eh, normákra, mondjuk azért, mert túl nagy mértékben térnek el a BAT-től. Vég, ennek a folyamatnak a végén egy ágazat specifikus ágazatokra vonatkozó koncepció születne meg a minimális szabványokra vonatkozóan. Ez már más, mint amit az első olvasatban javasoltunk, és hát kicsit gesztust akarunk tenni az akkori koncepciónk bírálói felé, és reméljük, hogy így tovább tudunk lépni. A jelentésemben további fontos elemek, és itt csak három nagy fontos dologra szeretnék most koncentrálni, nem kívánok minden részletre kitérni mert túl hosszú ideig tartana. Gondolom, hogy majd a e, kollégák is majd a vitában ehhez hozzászólnak. Tehát a e, három e, nagy kérdéskör, amiről szerintem sokat kell beszélnünk. A kivételek kérdése. A 14. cikkben ugye meghatározunk, hogy milyen esetben lehet eltérni a legjobb rendelkezésre a technológiát. Én itt elég kemény maradtam, és a feltételeket, amikor el lehet térni a BAT-től, tovább szűkítettem. Az önök reagálására nagyon kíváncsi vagyok, kedves kollégák. A Best Available Technology nem science fiction, és nem utópia amivel kapcsolatban fel kell tenni a kérdés, hogy ez egyáltalán létezik-e, vagy nem túl drága-e, hanem ez a status quo, ez már most is a state of the art, a jelenlegi legkorszerűbb technológia és amikor új létesítményt akarnak üzembe helyezni, akkor nyilvánvalóan ezt kell alkalmazni. Ezért a kivételeknek ez a hatalmas listája, ami, ami létezik, hát egy kicsit sarkosan akarok fogalmazni, ez olyan, mint most egy, egy, egy egérjukon próbálnánk meg egy tevét átnyomni. A másik nagy építő eleme e, ennek a jelentésnek a e, nagy e, létesítmények, tulajdonképpen, ha nem diplomatikusan fogalmazok, akkor a nagy tüzelő berendezésekkel kapcsolatban egyszerűen szemtelenül jár, szemérmetlenül jár el a tanács, amikor azt mondja, hogy csak a légszennyező anyagokra kellene itt korlátozni a követelményeket. Egyrészt ugye jó környezetvédelmi jogszabályt akarunk, de a harmadik fejezetben a tanács egy borzasztó hosszú kivétel listát írt bele a feltételek, eh, olyan feltételeket határoz meg, amikor nem kell a határértékeket betartani. És hát ez ugye nem visz minket előre. Hogyha így járunk el, akkor eh, akár el is felejthetjük eh, ezt az egész integrált környezetvédelmi jogszabályt. Akkor bízunk rá csak a tagállamokra, mindenki csináljon, amit akar, úgy, ahogy akarja. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy minden tagállam támogatásával nagyon ambiciózus levegőtisztaságvédelmi célokról döntöttünk Európában. Azt akarjuk, hogy 2020-ig tovább szignifikánsan csökkenjen a levegő szennyezettsége különösen a nitrogén oxidok, a noxok és a kén-dioxid csökkenését cél, céloztuk, megtűztük ki célul. És nem fogjuk elérni a levegőtisztaságvédelmi célokat, hogyha nem lépünk előre a nagy tüzelőberendezéseknél. Nagyon sokat beszélünk a közlekedésről, a levegő szennyezettsége kapcsán, és itt is le kell vonnunk azt a következtetést, hogy van még csökkent szennyezés csökkentési lehetőség, eh, gazdaságos módon, és ugyanezt kell, hogy legyen a nagy tüzelőberendezések esetében is. Ezért borzasztóan fontos, hogy eh, sikerüljön előre lépnünk. A jelentésemben nagyon radikális intézkedéseket javasoltam, persze a tanácsról már megérkeztek erre a megfelelő reakciók, és az ipar képviselői is hát elég vehemensen reagáltak. Töröltem az átmeneti nemzeti tervet, a Transitional National Plant. Szerintem ugyanis a belső piaci gondolat kapcsán ez, ez ördögtől való dolog lenne ezek a Transitional National Plan-ek azt mondanák ki, hogy olyan nagy tüzelő berendezések, amelyek 2002 előtti engedéllyel rendelkeznek, nem kell, hogy betartsák, tehát 2020-ig nem kell, hogy betartsák a határértékeket. És egy másik kivételt is töröltem, a 20 ezer üzemórára tervezett tüzelő berendezéseknél is azt akarták, hogy ne kelljen betartani a határérvényeket. Ezt nem tartom fairnek, kollégák. Nem lenne ez fair olyan tagállamokkal szemben, akik megpróbálják a határértékeket betartani, elérni a célokat, még a régi tüzelő berendezések esetében is. Ezeknek is olyan követelményeknek kell megfelelni, és más tagállamok pedig, akik nem így járnak el, nem fair előnyt élveznének. Érdekes megfigyelni azt, hogy a legnagyobb ellenállást a szigorúbb követelményekkel szemben különösen azok a tagállamok tanúsítják, amelyek éppen nem mondhatnák el magukról, hogy nagyon versenyképes iparral rendelkeznek. Érdekes módon olyan tagállamok, ahol nagyon erős az ipari bázis, és eh, ahol nemzetközileg is versenyképesek az ilyen berendezések, a, eh, ahol a eh, BAT-t alkalmazzák, ezek a tagállamok azok, akik betartják a határértékeket. Ezért arra szeretnék biztatni hogy a célokat egységesítsük, környezetvédelmi és iparpolitikai célokat egyaránt hiszen a Best Available Technology és a nagy tüzelő berendezések esetében is be kell tartani egész Európában azokat a standardokat, amelyeket az irányelv tartalmaz. Ez a célunk. Ahogyan jeleztem, ez elég eh, kemény eh, tárgyalásokat eh, hoz majd magával, ugyanis a tanács, a mozgástere viszonylag kevés. De azt is szeretném egyetemen leszögezni ehelyütt, hogy problematikusnak tartom azt, hogyha a jelenlegi tanácsi elnökség mm, nagy köröket fut, mielőtt a parlamenttel egyeztetett vagy megegyezett volna. Ez nem, a, az, nem így kell, hogy működjön a jogalkotás, és semmiképpen nem ezt a felhatalmazást kaptuk a polgároktól. Tehát nehéz lesz az ügy, de én kompromisszumkész vagyok, készen állok a tárgyalásokra, az egyeztetésekre, és önmagunkat szeretném arra bátorítani, hogy a második olvasatban csak akkor tudunk hitelesen érvelni, hogyha a tanács álláspontjával szembeállítunk egy nagyon határozott, kemény parlamenti álláspontot. Ezért az árnyék jelentéstevőkkel a különböző frakciókból majd együttesen arra fogunk törekedni, hogy a következő heteket kihasználjuk arra, hogy azt tegyük, amit az első olvasatban is megtettünk, azaz egy széles alapokon nyugvó kompromisszumot alkossunk meg, amely azt a célt követi, hogy egy kicsit a gyeplőt szorosabbra húzzuk. Kicsit óvatosan próbálok fogalmazni, ugyanis a nagy tüzelő berendezéseknél és a kivételeknél így eh, szeretnénk eljárni. Itt be is fejezném, és érdeklődéssel várom, hogy a kollégák mit mondanak erről. Lesz nyilván még lehetőségünk eh, arra, hogy eh, válaszoljak majd a kollégák megjegyzéseire. Köszönöm szépen Holger Kramernak a bevezetőt, egy ilyen nagyon fontos téma, a környezetvédelmi jogalkotás Európában. 1996-ban került elfogadásra az alapirányelv, ennek most már 15 éve nova, és a felülvizsgálat itt van az, az előttünk az asztalon, ugyanis a bizottság belátta, hogy nem ültetik át, nem hajtják végre megfelelően az irányelvet a tagállamokban a, pedig hát saját maguk döntöttek a tagállamok erről, és mégsem tartják be a szabályokat. A levegő tisztaság éppen fontos, mint a vizek tisztasága. Tudjuk, hogy ez milyen nagymértékben befolyásolja az emberek, és a gyerekek egészségét. Sok a légzőszervi, légúti megbetegedés, ezzel is elég sokat foglalkozik a mi szakbizottságunk és ezért mindenképpen nagyon rossz lenne, hogyha olyan jogszabályokat alkotnák meg, amiket senki vagy olyan kevesen tartanak csak be. Most ennek a szakbizottságnak kell ezt a kérdést megvizsgálni és eldönteni, hogy milyen irányba menjünk meghallgattuk a bevezető előadást. Most szeretném megadni a szót a koordinátoroknak, és ezt követően mindenki szót kap. Elizabeth Cardini a néppárt képviseletében először. Sí, grazie. Grazie, Presidente. Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki csodálatos munkát végzett. Azt hiszem, olyan pontokra tért ki, amelyek nem tudok teljesen egyetérteni. Például a közlekedés. Teljesen másként látom a helyzetet. Úgy gondolom, hogy a közlekedés, szállítás olyan ágazat, amelyen dolgoznak kollégáink, hogy 20%-os csökkenés legyen a következő évtizedben. Ezen dolgoznak kollégáink a közlekedési szakbizottságban. Ennek óriási kihatása lenne. Másrészt pedig szeretném megcáfolni azt a kritikát, amelyre illette a derogációk listáját. Azt mondta, hogy nagyon hosszú ez a lista. De a tanács megindokolta ezeket a derogációkat a kellő mértékben, mielőtt a részletekbe mentünk volna. A bőven megbeszélhettük, ez a kater alkalom, hiszen a koordinátorok találkoztak. Nem szabad visszalépnünk az első olvasat stádiumára, mert azóta más a helyzet. A helyzet választás volt azóta, és az Európai Parlament volt képviselőinek kb. 50%-a újra képviselő lett. A tanácsban is megváltoztak a dolgok. A, elfogadták eh, a közös álláspontot. Egyetlen ellenszavazat sem volt, még azon négy tagállam részéről sem, amelyek kezdetben negatív véleménnyel voltak erről. Nos, minek tudható be ez az új helyzet? annak, hogy gazdasági válságon mentünk keresztül, sőt, tart is, és tovább tart, mint gondoltuk. ezért elővigyázatosnak kell lenni. Nagyon elővigyázatosnak. A tanács szövege jó kiinduló pontnak tűnik nekem a tárgyaláshoz. Remélem sikerül a második olvasatban megállapodni. Nagyon a probléma lenne, hogyha a második olvasatban sem sikerülne megállapodni. Az a célunk, hogy ezt teljesítsük ami az európai biztonsági hálózatot illeti. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy ezt elutasította a tanács, elutasította a bizottság is. A bizottság úgy gondolta, hogy nem lehet a gyakorlatban ezt használni. Az első olvasat vitájából ez derül ki, mert pedig nagyon konkrét okokból talán ugyanebben a teremben voltunk, akkor, amikor a bizottság azt mondta, hogy nincsen ö, elégséges humán erőforrás ilyen óriási feladat végrehajtására. Még a helyiségek sem léteznek. Ö, ahol ö, a ágazatonként a kibocsátásokat elemeznék. A biztonsági hálózat Németországban nagyon hatékony. Nos, tíz év kellett, hogy ezt Németország megvalósítsa. Mi ugyanezt az eredményt szeretnénk elérni, minden késedelem nélkül, még akkor is, hogyha emiatt ki kell tolni időben a céljainkat. Kramer úr azt mondta, hogy mi mélyebben kell elemezni a helyzetet. Rendben, de ez nem jelentheti azt, hogy késedelmet szenvedünk, és hogy egyfolytában későbbre halasztjuk azon intézkedéseket, amelyek szükségesek a célok eléréséhez. Ez a leggyorsabb utat kell válaszolnunk az Európai Biztonsági Hálózat, amelyről Kramer úr a ö, raportőr beszél. Azt kell jelentse, hogy minimál, megvannak a minimál követelmények minden ágazatban egy környezeti hatástanulmány alapján a jelenlegi kibocsátási helyzetet kell ö, tanulmányozni. Ö, szerintem az általa javasolt megoldás nem a megfelelő megoldás. Ebben a második verzióban komoly tévedések vannak. Az egyik a diszkrimináció a különböző ipari ágazatok között, mert egyeseknek lesz minimál követelmény, amit be kell tartani, másoknak nem. És ez diszkriminációt jelel az államok között is. A bizottság túl nagy hatalmat kap. Miért kellene az Európai Parlament száz százalékben száz százalékban a bizottságra hagyatkozzék az ágazatok kiválasztásában. Visszaélés lehet itt a vállalatok szintjén is, hiszen a vállalatok esetleg az irányelvet nem tartják be, addig, amíg a bizottság nem ér el eredményt az előkészítő munkájában. A bizottság most jelen van, ezért hadd mondjam el, szeretném tudni, melyek lennének ezek a kiválasztott, bizottság által kiválasztott ágazatok. A bizottság véleménye megváltozott. -e az első olvasat során tanúsított véleményhez képest? Vannak-e nyitások azóta? A második verzióban a bizottság úgy látja, hogy jelentős változások vannak, olyan jelentős változások, hogy más utat kellene választani. Másrészt pedig szerintem sürgős konkrét célokat elérni. Végső soron az foglalkoztat leginkább, hogy nagyon hosszú ez az eljárás, nagyon bonyolult, több tagállam nehezen ö, alkalmazza az eredeti IPPC-t, ezért hát újrakezdés szükséges. Nem mondom, hogy teljesen hiába való volt az eddigi eljárás, nem mennék bele a részletekbe, de olyan adataim vannak, amelyek igazolják, hogy a 27-ek Európája jó eredményeket ért el a kibocsátás csökkentésében. Itt van előttem ilyen adat. Ezt az előrelépés nem lehet nem elismerni. De súlyos gazdasági válság idején nagy a felelősségünk van. Elővigyázatosnak kell lenni, nem mehetünk úgy haza, hogy azt mondjuk, elfogadtunk egy ö, nem konkrét, nem elővigyázatos jogszabály, melynek következtében ö, üzemek fognak megszűnni. Elnézést, de kiszadunk az időből, mondta az elnök, még fejezze be. Elnézést, mondja az előadó, nem tudtam, hogy hány percem van. Nos, akkor be kell fejezzem. Ő talán később erre visszatérhetünk. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a rugalmasság nélkülözhetetlen elem maga a raportőr is ezt elismeri, ez a jelenleg érvényes irányelvben is benne van, de derogációk szükségesek, amelyeket meg kell indokolni. Ilyen irányban egy módosítót is beterjesztettem a tagállamok a derogációkról kell értesítsék a bizottságot, és megfelel meg kell indokolják. Az átmeneti programok is igen jelentősek. Köszönöm szépen, hölgyem, sajnos már nincs időnk. Huszan vannak, plusz a bizottság, akik hozzászólnak, úgyhogy a koordinátorok négy percet kapnak, a többi hozzászóló csak kettőt, egyébként nem fogjuk tartani a napi rendet. Köszönöm szépen, most pedig Veszlund kollega, de most már indítjuk az órát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm Krámer úr, ezt a csodálatos jelentést. Nagyon jónak tartom, hogy a parlament álláspontját megőrzi az első olvasat idejéről. Ez egy nagyon jó megfelelő cél, amit követ. A frakciónkban nem volt lehetőség arra, hogy hosszú vitát folytassunk erről a kérdésről, de ajánlásaim a frakció számára a következők lesznek több hozzászóló tól hallottuk már régebben is, hogy nem volt megfelelő az irányelv megvalósítása, és ez sok esetben a környezetet és az egészséget is károsítja. Ehhez hozzátehetjük azt is, hogy manapság nagyon fontos sok vállalat számára, hogy az Európai Unió egyre keményebb környezeti követelményeket támaszon, hogy egyszerűen bevezethessék az új zöld technikákat, amelyek aztán versenyképesek lesznek. Ez jót tesz a munkahelyteremtésnek, hogyha világosak a játékszabályok és az ösztönzők azon vállalatok számára, akik itt szándékoznak befektetni. Igaza van abban, hogy ki kell használni a BREF adta lehetőségek, a BAT referencia dokumokat, és én szigorúbb követelményeket határoztam volna meg a nagy kibocsátású, illetve a különböző berendezések számára, és a költség és a környezeti előnyök között folyamatosan meg kell fontolni, hogy hogyan döntünk. Ez egyfajta mozgás tér, de nem tartom fontosnak és jónak, hogy még egyszer elkezdjük ezt megfontolni, ezt tulajdonképpen kétszer végeznénk el ugyanazt. A meglévő berendezések esetében legyen meg a lehetőség arra, hogy kivételeket kérvényezzenek. Ami pedig a nagy tűzelésű berendezéseket illeti, 90%-át bocsátják ki a kéndioxidnak, és itt egy átfogó kivételt javasolnak, amely nagyobb kibocsátási értéket eredményez. A brit kormány kiszámította, hogyha ilyen nemzeti csökkentési terveket alkalmaznak, akkor ez kettő ször kétszeresére növeli a kén kibocsátást és a nitrogén kibocsátást, tehát ezt mindenképpen el kell utasítani ezeket a nagy tüzelésű berendezéseket, mert a kén és a nitrogén kibocsítás nagyon nagy nitrogénoxid. De ahogyan a jelentés készítője mondta, hogy ezeket a berendezéseket ö, ö, kivételként kell kezelni, mert a bizottság eredeti javaslatában is ez van, és itt nagyobb koherenciát kellene biztosítani az egyéb feltételekkel. Fontosnak tartom, hogy gondoljunk arra, hogy mindez pénzbe kerül. Minden pénzbe kerül, ha nem változtatunk semmit, az is pénzbe kerül. Akkor más fizet, az adófizető nagyobbak lesznek a költségek az egészségügyben, a vizek szennyezése is nagyobb lesz, a lég, levegő szennyeződés, tehát ezeket a költségeket nem lehet elkerülni, a kérdés csak az, hogy mekkorák legyenek ezek a költségek, és ki viselje őket. Tehát előfordulhat az, hogy nem a szennyező fizet, a parlamentnek, és remélem, hogy mi a parlamentben kemény álláspontot ö, tudunk elfogadni, elnök úr, elvi vitára is szükség van egyébként a hozzászólási időt illetően. Ugye az elmúlt viták alkalmával úgy volt, hogyha a szociáldemokraták kerültek sorra, akkor mindig kevesebb volt a hozzászólási idő, mint a többi frakció esetében. Ezt ki fogjuk egyenlíteni nem gondoltam az elején, hogy az első hozzászóló ilyen sokat beszél, de majd ki fogjuk egyenlíteni. A zöldek következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Kramer úrnak, a raportőrnek a munkáját, hatalmas munkát végzett, és nagyon jó, hogy végre megkezdődik a második olvasat legfőbb ideje. Én megpróbálom betartani a négy percet, úgyhogy lazítson elnök úr. Azt hiszem, hogy fontos hangsúlyozni azt, ha megnézzük a jelenlegi helyzetet Európában, hatalmasak a különbségek a jelenlegi irányelv megvalósítását illetően. Különböző ez a tagországokban, Hollandiában, Németországban, összehasonlítva az Egyesült Királysággal hatalmas különbségek vannak. És nincs ennek magyarázata, ugyanis a technika nagyjából azonos, és hát a belső piac is fontos minden politikai frakció számára. Úgyhogy a belső piac okán, és hogy jól működjön a belső piac, sokkal jobb lenne, és az a megfelelő, hogyha a játékszabályok egyenlőek. A történelem során az derült ki, hogy ezt az irányelvet felül kell vizsgálni, hogy, hogy jobban biztosítsa az egyenlő játékszabályokat Európa szerte. Úgyhogy számunkra nagyon fontos, hogy a felülvizsgálat során a derogációs lehetőségeket minimumra szorítsuk vissza. Ez számunkra nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy a piac működik és szabaduljunk meg ezektől a tisztességtelen különbségektől. A vállalatok is kérik a szigorúbb regulációt, ez nem véletlen. Tehát a vállalatok is a szigorúbb szabályozást szorgalmazzák, és ezt is folyamatosan hangsúlyoznunk kell. Másik dolog, a költségekről beszélünk, amikor megvalósítunk valamit ezt az irányelvet, ezt az új technikát, technológiát, és de hangsúlyoznám, hogy ez milyen hatalmas lehetőségeket terem az innováció számára, ösztönzi a kutatást, fejlesztést, hogyha szigorúbbak a szabályok. De az ekogazdaságban növeli a munkahelyteremtés lehetőségét is szerte Európában. Tehát itt nem csak a költségeket, a lehetőségeket is nézni kell. És ha megnézzük a bizottság által végzett hatástanulmányokat, és megnézzük a költségeket, költségmegtakarítást az egészségügyben, akkor abból az derül ki, hogy 65 milliárd eurót sikerül megteremteni évente, ha szigorúbb lesz a szabályozás, és 20-szor magasabb lesz gyakorlatilag a megtakarítás, mint amennyibe kerül az irányelv megvalósítása. Tehát ezek hatalmas lehetőségek és ebben az értelemben mi támogatjuk az előadót, tudjuk, hogy megpróbálja a derogációs lehetőségeket minimumra szorítani. Fontos, hogy az átmeneti nemzeti terveket töröljük. Ezt a tanács javasolt, mi mindig is elleneztük ezeket a TNP-ket, az átmeneti nemzeti terveket. És ami szintén fontos véleményem szerint, hogy szigorítani kell a szabályozást, ha megnézzük a derogációs feltételeket. Először is szeretnénk a meglévő berendezések esetében csökkenteni az átmeneti szabályozást, az időt is rövidíteni, és csak akkor engedjük meg a derogációt, hogyha a gazdasági költség és a környezeti előny aránya nem megfelelő. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy a zöldek számára a legfontosabb a derogációs opciók minimumra való visszaszorítása, a raportőr által követett irány jó, de szeretnénk még erősíteni a szöveget ebből a szempontból, mert ez nagyon sok lehetőséget ad és segíti az egészségügyi helyzet javítását is. Pont négy perc. Nagyon pontosan betartotta, igen. Martin Kelemen következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy köszönöm, köszönöm Holgernek a munkáját és azt az együttműködést, amit mutatott az árnyék jelentések felelőseivel ami pedig a konkrét kérdéseket illeti a jelentésben, azt hiszem, hogy nagyon sok jó elem szerepel ebben, és egyetértek vele abban, hogy törölni akarja a, a NOx kereskedést, és azt gondolom, hogy ez nem igazán járul hozzá az emisszió csökkentéshez. A 14-es módosító is érdekes a BAT referenciadokumokkal kapcsolatosan, és egyet értek, hogy ezeket a brefeket kötelező legyen kiadni. A számos ügyben nem értek vele egyet, ez nem fogja egyébként meglepni, nem értek egyet a 16-os, 17-es módosítóval, amelyben olyan záradékokat kíván bevezetni, amely az európai biztonsági hálózatra vonatkozik. Minden változtatás amely csökkenti a minimális követelmények lehetőségét, az ugye kiváltja a társ, az együttdöntési eljárást, és nem a komitológia keretébe tartozik, ahogyan ő mondta nem igazán értek egyet azokkal a módosítókkal, amelyek a derogációs kritériumokat határozza meg a speciális esetektől a kivételekig. Itt azt hiszem, hogy a tagállamoknak megfelelő rugalmasságot kell biztosítani és aggodalommal tölt el az, hogy törölni akarja az átmeneti nemzeti tervet. Én megértem a nézeteit ezzel kapcsolatban, csak éppen téved, ugyanis ez sok tagállamban nehéz, nehézséget okoz, és nem tudnak gyorsan sürgősségi intézkedéseket bevezetni, mert egyfajta generációs szakadék születhet a különböző technológiák között, úgyhogy jó lenne, hogyha a tagállamoknak időt engednénk, hogy áttérjenek az alacsony kibocsátású széndiokszid kibocsátású berendezések használatára. 38-as módosító az élettartamot illetően sok tagállam számára ez problémát jelenthet, úgyhogy kérem gondolja át a javaslatát. Végül pedig azt javasolnám, hogy néhány módosítót nyújtsunk be az egészségügyi berendezésekkel kapcsolatban, amelyeket elfogadott a parlament első olvasatban, csak aztán a tanács kivette a szövegből, ezeket szeretném ismét bevinni a szövegbe. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Ferreira kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Habár nem értek egyet, még pedig jelentés mér, jelentős mértékben a jelentés néhány alapgondolatával elfogadjuk azt, hogy nem szabad visszatérni az első beli stádiumra, és egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy a kibocsátást, az üzemanyag kibocsátást jelentős mértékben csökkenteni kell, főleg a nehéz iparnál. Azzal nem értünk egyet, ami ott szerepel a jelentésben, hogy piac alapú eszközöket kell használni, például NOx, illetve kín kibocsátásnál az emisszió kereskedelmet kellene használni. Szeretnénk, hogyha ezt a lehetőséget törölni lehetne a dokumentumból. Úgy gondolom, hogy szabályozni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, ezeket elválasztani a piaci eszközöktől, hiszen ezzel együtt nem működik. Van egy európai cserre kereskedelem, ami gyakorlatilag 2005 óta nem működik az első változat a dokumentumnak különösen nem tetszett nekünk. Az első olvasatod azonban jelentősen javult a szöveg. Ami a 15. cikket illeti, és a rugalmasságot, természetesen megértjük, hogy világos kritériumok szükségesek a derogációk esetén, de az is fontos, hogy ezek a kritériumok ne olyanok legyenek, hogy megfeledkezünk róla, hogy miért akartunk eleve rugalmasságot. Mégpedig azért, mert tagállamonként jelentősen különbözik a helyzet. A tagállamoknak egyedi jellemzőik vannak, környezeti helyzet, földrajzi helyzet, és a 15. cikk megfogalmazása szerencsés a rugalmasság szempontjából. Egy-két pontnál módosítást szeretnénk, de alapvetően elégedettek vagyunk a közhatóságoknak a részvételét is üdvözöljük a döntéshozatalban. A delegált aktusok esetében azonban fenntartásaink vannak a delegált aktusok bevezetés, hogy általában nem tetszik nekünk. Valószínűleg módosított fogunk benyújtani, hogy ezt töröljük. Köszönöm elnök. A Rossi ist nincs itt. Köszönöm szépen. Rossi kollega nincs itt, úgyhogy akkor most következnek a két perces hozzászólások. Karl Florence Florenz fogja kezdeni köszönöm szépen, hogyha a bizottság anyagát elolvassuk, és aztán meg azt, amit a tanács ebből csinált, akkor a folyamatos kiózanodás állapotában érzem magam, és jól figyeltem a délelőtt is, és így aztán a dühöm a bizottság irányába egyre nagyobb lesz a triple A-nál is évekig néztük, hogy a tagállamok 10 kilogramot gyűjtek, mások 0,1 kilogramot Na most ezzel a rendelettel kapcsolatban sincs ez másként, ha egyszer már így félre sikerült, és a bizottság nem tudja a felügyeleti kötelezettségét teljesíteni, akkor kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen kevéssé európai javaslatot miért terjesztett elő. Az ipar az a belső piacon van, ez a világ legnagyobb belső piaca, és amikor eh, bizonyos termékek eladásánál ez előnyökre számít, de a belső piacnak a része a környezetvédelmi szabályozás. Nem kell itt nagyma játszani mindig, de egy tisztességes, közepes szinten biztosítani kell a jogszabályokat. És ez egy nagyon komoly szemrehányás részemről, és ezt a biztos úrnak is szeretném elmondani. Azt várom tőle, hogy és egy nagyon reményteljes bemutatkozást tettét, hogy visszavegye, visszavonja ezt a jelentést, azt csináljon valami rendes európai javaslatot, mert ez egy lépés vissza a kőkorszakba, Hát ezek a szabályozások 500-szoros lehetős különbségeket eredményezhetnek. Hát ezt nem lehet, mert azt fogják kérdezni, hogy miről vitatkoztok ti ott. Tehát a bizottság és a tanács az ilyen anonimitás körében ülésezik, mint a Rotary Klub, úgyhogy a bizottság vonja szépen vissza ezt az anyagot, és csak gratulálni tudok Kramer kollégának, mert megpróbálta ebből a legtöbbet kihozni. Köszönöm szépen. Már régen mondanom kellett volna, hogy lezárom a hozzászólók népsorát. Most megteszem, mert még nagyon sok a hozzászólás. Miroslav Ucki kollega következik. Én is szeretném megköszönni Krámer kollégának a valóban kiváló jelentést. Azzal kezdeném, hogy 30 éve egy olyan városban lakom, és a gyermekeim is ebben a városban nőttek fel, amely valóban egy európai unikumnak számít, ugyanis négy hőerőmű található ebben a városban és 20 éve éppen azért lettem politikus, mert valamit tenni akartam a levegőszennyezés ellen. Tiszta levegőt akarok. És ezért, pontosan ezért nem tudok egyet érteni az ismertetett álláspontok némelyikével. Nyilvánvaló alapvető érdekünk, hogy tiszta levegőben éljünk. A kén-dioxid több mint 90%-a és az NOx-ek 50%-a eltávolítható lenne, és ez mégsem történik meg. Pedig jó, ugyanazok ugyanazokat a technológiákat alkalmazunk, de hát az erőforrások eltérőek a tagállamokban. A cseh köztársaság függ nagymértékben a szénerőművektől, és ezért időre van szükség. Jó, most egyre inkább átállunk gázüzemelésű erőművekre, vagy egy másik opció, hogy Oroszországból importáljunk. Hát ennek is vannak kihatásai az energiabiztonságra. Vagy megint koncentráljunk az atomerőművekre, vagy egyszerűen próbáljuk meg tisztában üzemeltetni a szénerőműveket. Ezeket a szempontokat, opciókat mérlegelni kell, és ezért én határozottan támogatom a nemzeti, az átmeneti nemzeti terveket. Szerintem ezt még behatóan meg kell vitatni, és a közvéleménynek is részt kell tudni venni ebben a vitában. Hogyha az én szülővárosom lakóit megkérdezik, hogy szeretnék-e a tisztább levegőt, vagy kiegyeznének egy kicsit kevésbé tiszta levegővel, és úgy, hogy közben megmaradhassanak azért a gazdasági szempontból fontos berendezések, akkor elfogadnák azt, hogy kicsit kevésbé tiszta legyen a levegő meghallgattuk azt, hogy milyen más fontos szempontok vannak, és most Richard Zéber következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Kramer kollega kiváló munkát végez, el szeretnék neki gratulálni. És szeretném én is a Karl-Heinz Ferenc által nagyon világosan megfogalmazott felhívást intézni a bizottsághoz. Egy európai standardot kellene definiálni. A parlament erőfeszítéseit pedig támogatni kellene a bizottságnak, hiszen az e-, emissziókkal kapcsolatban nagyjából egységes határértékekre lenne szükség. A bizottság anyaga tartalmaz egyértelmű kötelezettségeket, de sajnos a tagállamok nem elég ambiciózusak, és még a dementális sajtnál is nagyobb lyukak vannak a jelenlegi jogszabályokban, illetve az alkalmazásokban. Persze valamennyünknek az a célja, hogy a forrásnál lépjünk fel az emissziók ellen, a keletkezésük helyén, de legalább nagyjából E, azonos standardokra van szükség Európában. Nem e, magyarázható el, hogy a határ másik oldalán élőknek kevesebb joguk vagy igényük lehet a tiszta levegőre, mint a határ másik oldalán élőknek. Határozottan támogatom a jelentéstev erőfeszítéseit, hogy az első olvasatban e, képviselt szempontok közül minél többet megpróbál most megmenteni a második olvasatban is a közös álláspontban is azért vannak pozitívumok a tanács közös álláspontjában, és ezt kell el kell ismerni. Elsősorban egységes környezetvédelmi normák, terén ez mindenképpen pozitívum. Csak a tagállamoknak pontosan meg kellene határozni, hogy mikor, miért alkalmaznak kivételeket, és meddig milyen határidőt kell adni, és indokolni kell a kivételeket. Ugyanis súlyos tévhit lenne azt hinnünk, hogy növeli a versenyképességet az alacsonyabb szintű környezetvédelmi norma ugye hogy ez olyan, mintha a frigider ajtajának a kinyitásával akarnánk hűteni egy helységet, körülbelül ennyi hatása lenne ennek is. Köszönöm szépen, Karin Lepázs. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogok hozzászólni. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy nagyon jól beazonosította a fő problémát. A helyzet államról államra nagyon változó, a kibocsátás a célok felett van, ezért nagyon érdekes javaslatot tesz Benni úrhoz. Csatlakozom, a derogációkat jobban meg kell indokolni, és a negatív hatás elkerülésével lehet ezt megindokolni. Meg kell az IPPC eredményeit tartani, de nem szabad káros szociális hatásokat okozni. A gazdasági értékelés már megtörtént, nem kell plusz derogáció a nagy ipari létesítményeknek, valamint oda kell figyelni a talaj védelmére. Itt 15-én tegnap előtt a tanácsban nem történt jelentős előrelépés, hogyha a kormány úgy gondolja, hogy a talaj ipari célt kell szolgáljon, akkor nem hozzák megfelelő állapotba. Ennél ambíciózusabb célok kellek ebbe a szövegbe. Köszönöm, elnök úr. Merci beaucoup. Bogoslav Sonik. Köszönöm, Borislav Sonik. Parancsoljon. Szeretném támogatni azt, amit az előttem szólók mondtak, és felhívnám a figyelmet a, arra a kontextusra, a környezetre, amelyik közepette itt vitatkozunk. Gazdasági válság van. A tanács közös álláspontját és az ott elért kompromisszumot is érdemes támogatni. A 35. ponttal kapcsolatban találunk egy elemzést, és itt felhívjuk, hívják a veszélyt, felhívják a figyelmet egy olyan veszélyre, hogy a közösségi távfűtő műveknél esetleg az egész rendszerek sérülhetnek, hogyha a normákat vagy a kivételeket nem tesszük lehetővé. Sok európai országban még nagyon fontos a szén és a széntüzelési erőművek. Az új irányelv akut veszélyt jelentene több tagállamban ezeknek az üzemelésére. Ezért nagyon fontos, hogy megmaradjanak a nemzeti átmeneti tervek. tervek. Nyilván senki nem akar mérgezett, szennyezett környezetben élni, de azért időt kell adni a tagállamoknak ahhoz, hogy elérhessék, megvalósíthassák ezeket a célokat. Ezért lenne jó megoldás, hogyha a tagállamok nem csak szigorú normák révén, hanem átmeneti eh, szabályozással, egy átmeneti időszak eh, keretében tudnák megvalósítani a célokat. Ezért fontosak az átmeneti nemzeti tervek, hiszen eh, ebben az átmeneti időszakban, és ennek a végére lehetne elérni a hatékonysági célokat. Ezért ezt jónak tartom a bizottság javaslatában. Az új tagállamoknak nyilván különleges a helyzete, ezt nagyon jól láttuk eddig is, de hát az irányelv 1996 óta létezik, gazdasági válságok jöttek, mentek, ez a mostan is el fog múlni, és ez egy olyan érv, amit újra és újra hangoztatnak, hogyha a beruházásokra lenne szükség, de hát azért ezt egy kicsit relativizálni kell. Jó, van, létezik ez a probléma, de ez halálos csapást mérne nagyon sok mindenre, amit célról tűzünk ki, hogyha ezt az érvet hangoztatjuk. Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr. Też bym się chciał odnieść i proponowałbym, żeby jednak nie podważać. Miután az elnök úr kommentált fűzött hozzá, az, amit én elmondtam, szeretnék rögtön válaszolni. Az érvelésem nem kérdő jelezi meg azt, hogy szükség van szabályozásra. Én csak azt szeretem elmondani, hogy jónak tartom az átmeneti nemzeti terveket, és egy hiteles beruházási tervel ugyanazokat a célokat el lehet érni, amelyeket mi most itt valamennyien el akarunk érni, nem akarok itt ipari lobbista, lobbistaként feltűnni. Köszönöm a magyarázatot, Chris Davis. Köszönöm szépen, Mártér Kellenennel értek egyet. Nagyon együttműködő volt a jelentéstevők. Az utóbbi években megpróbáltam az államot szebbé tenni, de hát ez továbbra is állom. Két megjegyzés megengedni, hogy mm, csak korlátozott ideig működjenek az erőművek, és utána a, az irányelvnek eleget kell tenni. Az Egyesült Királyság nem tette meg a szükséges beruházásokat azért, hogy az erőműveket átalakítsa. A széndiokszid kibocsátást megpróbáljuk csökkenteni és hát néhány órán keresztül inkább működjenek az erőművek, és ne olyan, ne legyen máshonnét olyan kibocsátás, amin még nincsen szűrő. Másrészt pedig az emissziós eredményeknek a mérése. Valóban csak csökkenteni kell a szindioxid kibocsátás, de nem biztos, hogy ezt európai szinten kell bevezetni. Úgy látom, hogy az emisszió kereskedelmi jogszabályok a jelenlegi dolgozás szerint nem teszik lehetővé a CO2-nek a kibocsátásnak kibocsátás korlátozását az ETS keretén belül. Itt nagyobb rugalmasságra van szükség, remélem, hogy ezt tudják majd támogatni. Thank you. Krista Klasz. Krista Klasz. Köszönöm, és Holger Kramernek én is köszönöm a jó munkát. Most sor kerül a második fordulóra. Ahogy a bevezetőben elmondtad, a nagy téma, a nagy tüzelő berendezések kérdése, a célunk az, hogy csökkentsük az emissziókat. De különösen köszönöm azt, hogy a kicsikre is gondolt szektortál, azaz a kis kibocsátókra. Itt módosító indítványokat fogunk benyújtani a mezőgazdasággal kapcsolatos területekre. Tudjuk azt, hogy az emissziókkal kapcsolatos milyen szabályozások léteznek a mezőgazdaságban, elsősorban a trágyával kapcsolatban, és nem kell itt kétszeresen szabályozni mindent. Amit még mindig nem értek, a közös álláspontban sem, az az, hogy most megint alkalmazunk egy felosztást a baromfi esetében, mondjuk tojókra és kakasokra osztanánk fel, nem szabad ilyen ad abszurdumig vinni a szabályozást. Még egy dolog. Az ötödik mellékletben felsorolt határértékek. Szerintem nem a mellékletbe tartoznak ezek, és e, itt is vannak ellentmondásos dolgok. Vegyük a gázturbinák e, példáját. E, nem csak földgázzal üzemeltetik ezeket, hanem ha szükség van, akkor cseppfolyósított tüzelőanyaggal működtetik a gázturbinákat. Pont az elmúlt években, ugye amikor Oroszország leállította a gázszállításokat, bebizonyosodott, hogy szükség van erre a kivételre. Ezt azonban a közös álláspont nem veszi figyelembe. Az ötödik mellékletben 90 mg nitrogénoxidban határozzák meg a kibocsátási határértéket, de ez csak víz és ammónium, ammónium hozzáadásával lehet biztosítani. Ha is ha ezt tesszük, akkor viszont több erőforrást használunk fel végső soron. Ezért valamilyen jobb, működőképesebb megoldást kell találni ezekre az apró dolgokra, amelyek azért nagyon fontosak, tehát nem szabad a szélsőségekig elmenni minden részletkérdésben. Köszönöm, Karakakis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem azt a munkát, amit a jelentéstevő végzett, és tudom, hogy milyen nehéz feladatot vállalt fel. Nagyra értékelem azt a tárgyalási stratégiát, amely az első olvasathoz vezetett. Vannak azonban problémák, amelyekre a tagállamok ráirányították a figyelmet, és ezeket ö, meg kell vizsgálni. Ha adjak egy ö, például, ami fontos az olyan országban négy vagy öt erőmű van, lignites paromi, amelyet le kell szerelni 2020-ra. Ö, hogyha ö, úgy lesz, mint hogy most ö, tűnik, akkor 1,5 milliárd eurót kell költeni ezekre. Ez egy óriási erőforrásos pénzpazarlás. Meg kell találni a módot, hogy ne legyen ne az, aki vétel legyen, de a tényleges problémákkal törődjünk. Ez áll a kis szigetekre is, ahol teljesen más az áram igény, ahol nincsenek a ö, hálózatra rákötve, ez Görögországban igaz, de a legtöbb többi tagállamban nem. Nagyra értékelem a munkát, amelyet végeztek, de átmeneti időszak azokra is gondolni kell, még pedig nagyobb részletességgel. Nem szabad pénzt pocsékolni, sem pedig erőforrást ezzel a jogszabályjal. Köszönöm. Thank you. Michel Rivasi. Köszönöm. Michel Rivázi. Parancsoljon. Nem? Akkor Péter Líze. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Most nem koordinátorként szólok hozzá, Richard Zéber tette meg ezt, és a néppárti frakcióban még nincs végleges álláspont, talán ez a helyzet a többi frakcióban is. Mindenek előtt szeretném aláhúzni azt, amit Kramer kollega a levegő minőségével kapcsolatban mondott. Vannak érvényes jogszabályok a tagállamokban, és a parlament is döntött bizonyos levegő tisztaságvédelmi célokról. És amit Elizabeth Gardin is elmondott, még van tovább csökkentési lehetőség a közlekedés területén, erről is majd beszélünk mert kollégával, azután, hogyha a gépjárműveket utólag szűrőkkel szereljük fel, ezzel is csökkenthető tovább az NOx kibocsátás. Viszont abszurd intézkedések is születhetnek, hogyha mondjuk a forgalmat át terelik lakóhelyekre, hogyha ez be fog következni, hogyha nem teszünk valamit a nagy kibocsátók ellen. Tehát minél inkább így lesz ez, annál több bajunk lesz majd a településeken a levegő tisztaság értékek betartásával. A polgármesterek hívtak engem és kérdeztek, hogy hogy, hogy tudnánk betartani ezeket a határértékeket, milyen butasságokról döntetek, ezt csak úgy lehet elérni, ha lezárunk utakat, eltereljük a forgalmat. Ugye a bizottság kidolgozott egy stratégiát 2020-ig, múlt héten mi erről elfogadtunk egy állásfoglalást, és azt mondtuk, hogy a fenn fenntartható technológiába történő beruházások jelentik a választ a gazdasági válságra. Erről is kell, hogy szóljon a vita. És egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy a spanyol elnökségnek természetesen már mozdulni kell. elfogadhatatlan, hogy azt mondja, hogy nem akarunk tárgyalni a parlamenttel. A második olvasatbeli megegyezés a normál munkamódszer. Nem mondhatjuk azt, hogy majd úgyis egyeztetés lesz. A spanyol elnökségnek most már dolgoznia kellene. Köszönöm. Köszönöm, Satuhaszi. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyors észrevételt tennék csak. Minden kollega, különösen a néppárti kollégák, akik azt hangoztatják, hogy elővigyázatosságra van szükség, Nos, rájuk hivatkozva szeretnék emlékeztetni arra, hogy az előző ciklusban, amikor a e, levegő minőségi e, jogszabályra vitatkoztunk, akkor többen elmondták, eh, hogy a eh, szennyező forrást eh, kell szabályozni, tehát azt a forrást, ahonnan a levegő szennyező részecskék kibocsátásra kerülnek. Nos, egy ilyen forrás szabályozás működik a levegő tisztaságvédelem területén, ezért azok a kollégák, akik azt kért, említették eh, az előző ciklusban, hogy eh, itt a forrásnál, a szennyező forrásnál eh, szabályozzunk, azoknak mondanám, hogy az IPPC irányelvel pontosan ezt akarjuk megvalósítani. A széndiokszid kritériumokra beszélt Chris Davis, itt van nálam egy briefing, egy tájékoztatás, és én is támogatom azt, hogy ezt a jogszabályt használjuk fel arra is, hogy nehezebb legyen beruházni új széntüzelési erőművekbe. Köszönöm, Anya Weisgerber. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak a munkát, és gratulálok az elkészített tervezethez. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy mire van szó az IPPC irányel felülvizsgálata kapcsán. Egységes környezetvédelmi normák, az egészségbiztosítása, egyenlő versenyfeltételek biztosítása, és ezt azzal akarjuk elérni, hogy erősítjük a BAT alkalmazását, amikor berendezéseket engedélyezik. Itt megint csak a forrásnál kell eh, lépnünk, a eh, por és az ipari kibocsátások minden területe kapcsán. A bizottság 2009-ben 9 tagállam ellen indított szerződésszegés miatti eljárást az irányelv eh, beremtartása tartása miatt. A eh, kopenhágai eh, környezetvédelmi ügynökség szerint csak három tagállam alkalmazza igazából a az elérhető legjobb technológiát. És mindez a régi IPPC irányelv átültetésének a de már régen lejárt, és még mindig sok ezer olyan tüzelőberendezés működik Európában, amely eh, nem felel meg az irányelvben foglaltaknak. Ezért eh, van szükség arra, hogy ezt átdolgozzuk, ez így nem megy tovább, ezerszeres különbségek vannak a kibocsátási határértékek területén Európában. Nincs sem egységes versenyfeltételek, nincs egységes egészségvédelem, ezért fontos, hogy lépjünk. Én már a levegőtisztaságvédelmi irányelv kapcsán is árnyék jelentést voltam, ott is felszólítottuk a bizottságot arra, hogy a szennyező forrást szabályozzuk, és az első olvasatbeli követelményeket kell megerősíteni, ezt javasolja a jelentés készítője is, még 6 másodperce van, egy utolsó mondatom a talajvédelemhez. Itt azt támogatom, hogy találjunk egy olyan megoldást, ami nem a kiinduló állapot, hanem a rendeltetésszerű állapothoz való vissza, állapot visszaállítását tűzné ki célul, és ne akarjunk prejudikálni. Hát az utolsó 6 másodpercből 16 lett, de hát ez még azért éppen belefér. Szipa Pietikainen. Köszönöm uh, szépen. Uh, nyilvánvaló, hogy tovább kell uh, lépni, mint ami a javaslatban szerepel. De másra szeretnék szó a verseny képességről. Van egy 2020-as stratégia, és ez a zöld megközelítést teszik kötelezővé. Egyenlő esélyek kellenek, és segítenünk kell a vállalkozásainknak, hogy versenyképesek legyenek. Itt két nagy derogáció és két nagy ö, átmeneti időszak, akkor saját magunk ellen teszünk. Ez a javaslat nem ö, segít az iparnak a versenyképesség elnyerésében. Ö, a ö, közszférára hárítja a költségeket. Jó. különleges esetekben tényleg derogációk kell, illetve egyes esetekben átmeneti időszak, de ez a megközelítés túl tág, és a kívántal ellentétes hatást ér el a versenyképességben. Köszönöm szépen! A szakbizottsági tagok hozzászólásainak a végére értünk, most pedig Mariana Wellingnek a bizottság képviseletében szeretném megadni a szót. Jó reggelt kívánok, elnézést, kicsit keresnem kellett a mikrofon gombot. Először természetesen azokhoz csatlakozom, akik Krámer úrnak eh, megköszönték a jelentést. Szerintünk is ez egy jó jelentés, és eh, jól viszük tovább eh, azt, amit az első olvasatban tapasztaltunk. Nekem is az a véleményem, amit a Környezetvédelmi Szakbizottság tagjai is elmondtak. Mindez, ami most előttünk van, nagyon biztató. A bizottság álláspontját most a hozzászólások alapján spontán összefoglalni, hát elég nehéz, de azt hiszem a Krámer úr által említett három pont mentén talán ez sikerülhet röviden összegeznem. A biztonsági hálózat kérdése az első, ezzel kapcsolatban kérdéseket is feltettek. A bizottság mindig is azt mondta, hogy már létezik ez a koncepció. Gyakorlatilag három-négy irányelv is van, amely tartalmaz minimális sztenderdeket, és a nagy tüzelő berendezések is ide tartoznak. Nincsenek tehát ezzel kapcsolatban kételjeink, aggájaink, hogyha valóban szükség lenne minimum standardekre, akkor a bizottság ezt javasolhatja. Ezt, ez most nincs benne explicit módon a javaslatban, és ennek egyről csak az az oka, hogy a bizottságnak egyébként is megvan az a javaslattételi joga. Kramer úr a jelentésében több minden nagyon jó irányba mutató javaslatot fogalmazott meg, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden ágazatban azonban ez sokszor elutasításra talált, elutasításba ütközött, mert azt azzal érvelnek, hogy nem lenne felelősség teljes ennyi adminisztratív követelményt megfogalmazni viszont mindenképpen benne van a további nyitott viták lefolytatásának a lehetősége ebben. A 15. cikk negyedik bekezdéséhez is többen hozzászóltak, és kiemelték a hozzászólók, hogy környezetvédelmi megfontolásból és versenyszempontok miatt és meg kell próbálnunk itt csak elég kis részt hagyni persze, de azért kivételek kellenek, nyilvánvaló, viszont korlátozni kell a kivételek számát, és nem szabad, hogy a kivétel váljon szabályá. A vita persze arról szól, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg a szövegben. Ez még extenzív és intenzív a vita egyszerre a tanácsban is erről a kérdésről, és azt hiszem, hogy erről még nyilván tovább beszélhetünk annak érdekében, hogy képviselhető kompromisszum szüleljen, szülessen meg. Még az utolsó, a legfontosabb kérdés, erről is sokan beszéltek, a nagy tüzelő berendezések kérdése, ismerik a bizottság álláspontját erről. Azt mondtuk, hogy ez az egyik olyan ágazat, amelyik nagyon is lemaradt, növeltük a minimum normákat, Véleményünk szerint nem szabad máshogy kezelni ezt az ágazatot, mint az összes többit. Azaz, a kivételekkel kapcsolatban nincs szükség feltételek meghatározására. De a tanácssal folytatott vita során azért láttuk, hogy hát vannak olyan dolgok, amelyeket azért nem lehet egyszerűen lesöpörni az asztalról, viszont a kivételekre vonatkozó szabályozás nagy mértékben végrehajtandó és úgy gondoljuk, hogy hát ezzel kapcsolatban is még további egyeztetésekre van szükség. A parlament kiinduló álláspontja nagyon közel van ahhoz, amit a bizottság az eredeti javaslatában képviselt és megfogalmazott. Rövid leszek az összegzésemmel, és már csak annyit mondanék, hogy eh, azt hiszem, nagyon jó alap ez a jelentés ahhoz, eh, hogy a tanács és a parlament között megszülessen a kompromisszum. Amikor azt hallottam, sokan elmondták, hogy a második olvasatban meg kell majd egyezni, ez nagyon biztató volt számomra, ez a jó megközelítés. A bizottság mindent megtesz ennek érdekében, mindenkivel tárgyal, mindenkinek a rendelkezésre áll, annak érdekében, hogy ez a siker megszülessen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Venig Holger Krámeré még egyszer a zárszó. Köszönöm. Elnök úr, én is megpróbálok rövid lenni. Az elején sok időt vettem igénybe. Alapvetően értem Westlund asszony üzenetét, hogy ilyen fontos vitáknál, amikor jogszabályokról esik szó, nem szabad visszafogni magunkat. Ugye nagyon hosszú időt beszélünk, nem jogszabály, szerű szövegekről, úgyhogy azért a prioritást itt szem előtt kell tartani a jogszabálytervezettek esetében. Fontos a hozzászólási idő, pláne amikor ilyen nehéz megegyezni, úgyhogy ha halljuk, hogy csak 5 perc, ez véleményem szerint nem jó megoldás, ezt át kellene gondolnia a parlamentnek. Kedves kollégák, látják, hogy a hozzászólásokból kiderül, én egy picit a kör négyszögesítésével kell foglalkoznom, ami a kompromisszumok megtalálását illeti. Minden hallható volt, és nagyon nehéz ezt kompromisszumá alakítani de hát bátorítsuk egymást azzal, hogy egymás felé közeledünk, ha a tanácsnak akarunk valamit prezentálni, és itt minősített többségre van szükség, és ehhez mindenkire szükségem van, Gardini asszonyt és Kelegen kollégákat is beleértve. Tehát nagyon röviden szólnék néhány kérdésről, ahol úgy éreztem, hogy közvetlenül megszólítanak a gazdasági válság nem lehet érv szerintem ebben az esetben. A gazdasági válság mindenkit egyformán érint azokat is, ahol érvényesülnek a magas környezetvédelmi feltételek, és ott is, ahol nem. Tehát az alacsony környezeti szint növeli a versenyképességet, ez szerintem téves. Köszönöm, hogy ezt Zéber úr elmondta. Ezt a két dolgot nem lehet kijátszani egymással szemben a CO2 teljesítményi szint. A vitáról már a, a, a múltkor is vitatkoztunk már erről. Én azt mondom, hogy inkább az emissziókereskedelem hatékonyságáról beszéljünk, de ne most, ne ezzel a jogszabályjal kapcsolatban, ez nem tartozik ide. Az IPPC nem foglalkozik az üvegház gázokkal. Úgyhogy itt arra kell központ, összpontosítani, amiről szó van. A technikák, a rendelkezésre álló technológiák jobb alkalmazása, úgyhogy a tanácssal nehéz lesz a megállapodás, hogyha ezt mind be akarjuk vonni. És még két óvatos kísérletet tennék a kompromisszumok irányába. Két rövid mondatom van. Gardini asszony azt mondta, hogy én túl nagy mozgásteret biztosítok a bizottságnak a minimális standardokat illetően. Hát akkor Beszéljünk az eljárásról. Martin Kelemen kiejtette az együttdöntés, a kodecízió kulcs szót. Első javaslat. Másik javaslat. Én értem Szonik Uszki úr, aki már nincs itt. Vagy igen? Vagy csak én nem látom. Szóval értem, hogy a tagállamok, itt van Szoniku, csak Uszki úr nincs. Tehát értem, ugyanezek voltak ugyanis az érvek, hogy a tagállamoknak kell a ö, nemzeti terv, és itt nem vagyok én ö, fundamentalista. El tudom képzelni, hogy a terveket módosított formában ismét bevesszük a parlament álláspontjába, csak akkor a másik oldalon arra is kell gondolni, hogy tovább kell lépni a minimális standardokat illetően. És az utolsó mondat, a legutolsó, a tagállamok szándéka, Karl-Heinz Florenz kollega úgy tűnik nem igazán érett, hogy előbbre lépjenek. És itt védem egy kicsit a bizottságot. Európa csak annyira lehet jó, mint amennyire a tagállamok jók, és hajlandók előre lépni. Most a parlament a tagállamokban hiányzó akaratot mi helyettesíthetjük. És ez rajtunk múlik, hogy valamit a tanács álláspontjával szembe helyezzünk, ami azután arra kényszeríti a tanácsot, hogy tárgyaljon és jó eredményre jussunk együtt. Örömmel, örülök, hogy Wedding asszony kimondta, hogy a minimális standardokat illetően nem utasítja el teljesen az én koncepciómat, az irányt jónak tartja. Azt hiszem, hogy itt tovább léphetünk, Köszönöm a vitát, és hát bátorságot kívánok mindannyiunknak, hogy konstruktívan végezzük el a ránk váró feladatokat az elkövetkező hónapokban. Köszönöm, Holger Kramer kollega. A második olvasatban vagyunk. Itt vannak bizonyos határidők, legfeljebb négy hónapunk lesz a tanács közös álláspontjának készhezvétele után. Ez ugye márciusban lesz az plenárison, így a határidők, amelyeket látnak, ugye a módosítók előterjesztésének határideje március 23-12 óra, március 27-28 a bizottsági szavazás, a plenárison pedig júliusban szavazunk erről a kérdésről, tehát ez egy eléggé szoros menetrend, és a kollégáknak tényleg neki kell gyürkőzni a módosító indítványok kidolgozásával jövő hét végéig. Jöjjön a következő pont, ezek a könnyű haszon gépjárművek, illetve az ezekre vonatkozó kibocsátási követelmények, Martin Kelenen, kollega a raportőr, és hát látom, hogy az ipari kibocsátás, de most egy picit várjunk talán, köszönöm elnök úr, Holger úr úgy tűnik, hogy sokkal népszerűbb volt itt a jelentésével, mint én de hát várjunk egy fél percet, amíg a egyéb érdekcsoportok elhagyják a termet, és megvárjuk, amíg itt be köszönt a csend a teremben. Okay, I think we continue. Hát azt hiszem, hogy folytatjuk, és akik ki akarnak menni, ezt tegyék meg csendben hogy meghallgathassuk az előadót, aki a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Aki hallgat, úgyis felteszi a fülhallgatót. A CO2 kibocsátás könnyű haszongépjárművek esetében. Akik a, az utolsó ülésen ott voltak, amikor a gépjárművek CO2 kibocsátásáról esett szó, hát azok a dejavű élményével szembesülnek, ugyanis sok rendelkezés tényleg tükröződik ebben a bizottsági javaslatban is. És ez a javaslat határértéket határoz meg 175 g CO2-ben, 10 át érinti a gépjármű piacnak mindez és ez nagyon komoly ö, szállítási tevékenységet végez az Európai Unióban. 2016 tól TIG lesz a phasing 2014-től a bizottság hosszú távú célt is meghatároz 35 g-ban 2020-ig, és akik itt voltak, az előző ilyen témájú vitán hallották, hogy ott is van hosszú távú cél. Én ezt támogatom, ezt a javaslatot a gyártóknak. Úgy gondolom, hogy hosszú távú célokat kell meghatározni, hogy merre haladunk, és látniuk kell, hogy hova kell eljutniuk 2020-ig. A 135 g azonban nagyon ambiciózus cél, és szeretném hallani a bizottságtól, hogy mi szól emellett szól, és nem igazán sok részletet tudunk meg erre vonatkozóan a hatás tanulmányban. Egyszerűen átveszi a személygépkocsikra vonatkoztatott értékeket. Ez egy kicsit kockázatos, teljesen más piacról van szó. Ez inkább haszonjármű, és itt egészen más lehetőségei vannak a gyártóknak és itt már a dízel aránya is más, mint az előző esetben. Egy másik probléma ezzel a jogszabályjal, és ez korábban nem létezett, ez a multi-stage járművekkel kapcsolatos. A piac nagyon fragmentált. Sok gyártó úgy árusítja a termékét, hogy csak a motor meg az alváz van benne, és akkor ezer féle lehetőség van a jármű alakítására, és ezt a KKV-k megrendelhetik, hogy milyen módon próbálják meg a járművet kialakítani, ami a jármű karosszériáját, felső részét illeti. És nincs igazán értelme annak, hogy a vállalatokat tegyük majd felelőssé az emisszióért, tehát azt gondolom, hogy ez továbbra is a gyártó felelőssége kell, hogy maradjon, és nekünk meg meg kell határozni az arányokat a dokumentumban. Van egy javaslat, de ez nem igazán kielégítő, és a bizottságot a tanács felszólította, hogy egy további non-papert dolgozzon ki a témával kapcsolatosan, és reméljük, hogy ez több információt fog tartalmazni és egy derogáció is jelen van a kisgyártók számára, egy átmeneti szabályozás, ezt támogatni lehet, de fontos hangsúlyozni, hogy ez nem mentesíti őket minden alól, ugyanis nekik is meg kell felelni a céloknak, amelyeket a bizottság meghatározza. a KARSZ jogszabályoknál a kreditekről is szó, esik meg a különböző ösztönzőkről, incentívákról azok számára, akik innovatívak, új technológiát dolgoznak ki, a pooling is megengedett a gyártók számára. Itt értékelem a bizottság nézetét, kérdezem, hogy lehet-e ezt a két rendelkezést valamilyen módon összevonni, hogyan, hogy a gyártók még inkább tudják figyelembe venni ezeket a szabályokat és a különböző motorgyártásnál, mert ugyanis a technológia az a két esetben sok vonatkozásban közös. Ami a bírságot illeti, nagyon nagyok a javasolt bírságok, ha nem felelnek meg az előírásoknak a gyártók, úgyhogy meg fogják gondolni, hogy, hogy megszegik-e a szabályokat és ezek a bírságok nagyon magasnak tűnnek. És hát ezek lennének a javaslat körvonalai. Én ö, várom, illetve ö, szeretnék jól együttműködni az árnyék jelentések felelőseivel, és örömmel várom, hogy meghalljam, hogy a bizottság tagjainak milyen mondani valójuk van ezzel a jogszabályalkotási javaslattal kapcsolatosan. Köszönjük szépen a raportőr munkáját. Ki szeretne még szólni, aztán lezárom a hozzászólók listáját. Igen. Négy percet kapnak a koordinátorok, kettő percet a ö, tagok. Anna Weisgerber asszony kezdi a vitát. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a nagyon világos bevezetőt, köszönöm a raportőr munkáját, én is örömmel várom az együttműködést, és remélem, hogy közösen jó javaslatot tudunk majd e, kidolgozni. Világos, hogy hozzá kell járulnunk a CO2 kibocsátás csökkentéséhez ebben a szektorban is. E, e, az új könnyű hosszon gépjárműveknél hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat elérjük. Ez vonatkozik a közlekedésre is, amely ugye nem része az kereskedelemnek, és a személygépkocsik haszonjárművek az EU CO2 kibocsátásának 15%-át adják, és így módon a javaslat alapvetően jó és a helyes irányba mutat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség utolsó jelentése szerint tovább nő a közlekedésben a CO2 kibocsátás, 29%-os volt az elmúlt beszámolási időszakban a növekedés, úgyhogy fontos ezzel foglalkozni. A, most a könnyű haszongépjárművek területével foglalkozunk, de fontosnak tartom, hogy maradjunk realisták, a határértőkek legyenek megvalósíthatók, teljesíthetők, és így kell dolgoznunk. Ügyelni kell arra, hogy olyan szabályozás szülessen, amely figyelembe veszi a keretfeltételeket, amelyek érvényesek. Ezek a könnyű haszongépjárművek Ezeket kisiparosok használják, a kis és középvállalatok, tehát látni kell, a, és itt különösen érvényes és élesen jelentkeznek a válság következményei, tehát a mostani előírások nem eredményezhetik azt, hogy az árak aránytalanul nőjenek, a gépjárművek ára, és persze ez kiegyenlítheti az alacsonyabb fogyasztást, de hát végül is elérhető áronak kell maradni ezeknek a gépjárműveknek. És hát ha megnézzük a számokat, hogy hányat gyártanak, 24%-kal csökkent a gyártás, illetve a forgalomba helyezés 2009-ben, tehát ügyelni kell arra, hogy ne legyen versenytorzulás. Fontosnak tartom, hogy ösztönzőket alakítsunk ki, arra, hogy öko-innovációk szülessenek, azután a szuperkreditek vonatkozásában. A javaslat jó irányba mutat, de van rajta mit javítani. A jelentés készítője elmondta, hogy sok párhuzam figyelhető meg a személygépkocsikkal, és hogyha hasonlóan közelítünk a kérdéshez, és az akkori kompromisszumot amennyire lehet átvisszük a ö, könnyű haszongépjárművekre, és ha aztán a részleteket vizsgáljuk, akkor azért mégiscsak látni kell, hogy a bizottság például a szuperkreditek esetében egy az egyben átvette a megoldásokat onnan, holott a könnyű haszongépjárművek azért nehezebbek, és így különbségek vannak a beszámíthatóságot illetően. A bírságokat illetően nem egy az egyben a, a, jelenik meg a kársz szabályozás. Itt egy gram túllépés 120 euró, még a személygépkocsik esetében 95 euró. Tehát kompatibilisnek kell ennek lenni, de a különbséget látni kell a hosszabb modellciklus, a kisebb darabszám, és a fogyasztás egy nagyon fontos értékesítési elv, különösen a könnyű haszon gépjárműveknél. Szeretném betartani a hozzászólási időt, így már csak két-három dolgot mondanék a javaslatokkal kapcsolatosan. Jónak tartanám, hogyha az öko-innovációkra is ö, megvalósítható beszámítási lehetőséget dolgoznánk ki, és ez egyben kérdés. Köszönjük, Gerber asszony, mondja az elnök és hogy egy megfelelő fokozatos bevezetést lehet sem megvalósítani. Köszönöm, Matthias te igen, köszönöm szépen. Elnök úr, hát ez tényleg déjà vu, ezt a raportőr kollega is mondta, amikor láttam a javaslatot, én is így voltam ezzel, de szerettem volna, hogyha a bizottság egy kicsit ambiciózusabb lett volna néhány pontban. Láttuk a Szarkóni jelentést most fogadtuk el, az ipar arra azonnal reagált. Megvannak az első modellek, a takarékos gépjárművek, és a nyomás kényszerítette ezt ki, az Európai Parlament által gyakorolt nyomás. És én azt szeretném, hogy ezen a területen még ambiciózusabbak legyünk, és azt szerettem volna, ha a bizottság egyszerű intézkedéseket fogalmaz meg például a sebességkorlátozást. Különösen a könnyű haszongépjárműveknél lehet a sebességet korlátozni, hogy a motorok optimalizálhatóan működjenek, és így üzemanyagot lehet megtakarítani, és csökkenteni lehet a CO2 kibocsátást, úgyhogy a bizottságtól ezzel kapcsolatban szeretném a véleményüket hallani, tehát a sebességkorlátozással kapcsolatban. Annak is örültem volna, ha átvették volna az előző biztos Dimász úr javaslatait a határértékekre vonatkozóan, ez nem történt meg. Néhány tagállam a tanácsban azt kezdeményezi, hogy ezt az egész javaslatot higítsák fel, néhányan egyáltalán vissza akarják ezt vonni, és ez hiteltelenné tesz minket a jövőbeni klímakonferenciákon is, hogy bort iszunk és vizet prédikálunk. Tehát ez a javaslat jó lenne, ha mi hamarabb rendeletté válna, és meg is valósulna. Ugyanis a személygépkocsik területén már van szabályozás, ezt kompromisszumként első olvasatban elfogadtuk, és néhány gyártó azután éppen a könnyű járművekre szállt át, hogy és azokat próbálja meg személygépkocsivá minősíteni. Na itt ezt kellene megakadályozni, és egy megfelelő javaslatot elfogadni. Én nagyon izgatottan várom, hogy a kellenen kollega mivel fog szolgálni a jövőben, én azt gondolom, hogy jó, ha ez ambiciózus, mert a nyomás kényszeríti ki az innovációt, és ebben a javaslatban ezt még ebben az értelemben nem látom. Ami azt is szeretném tudni a bizottságtól, hogy mi a helyzet azokkal a gyártókkal, hogyha egyszerűen egy kicsit megemelik a súlyt a könnyű haszongépjárműveknél, gépjárműveknél, és hát persze fontos szerepet kap a terhelhetőség, az is egy kritérium a vásárlásnál, de mit a, ami pedig a speciális gépjárművek gyártóit illeti Szárkóni jelentés ott is egy jó megoldást talált, nem lehet mindent egy kalap alá venni, el tudom fogadni ezt a megoldást, ami a menetrendet illeti 175 és 135 g, ezek a célok, hát ezek nem igazán ambiciózusak, ugyanis van egy ilyen phasing in periódus, ezt a szakoni jelentésben is megszavaztuk, a 175 grammos határérték, azt gondolom, hogy még egyszer terítékre kell, hogy kerüljön, és jó lenne, hogyha a jövőbeni klímakonferenciákon az Európai Unió és mi a parlament képviselői hitelesen tudjunk fellépni, de ahhoz, hogy így legyen, jó munkát kell végeznünk, és hát izgatottan várom, hogy kellene úr mivel fog előállni. Holger Kramer az emissziók szakértője. Köszönöm. Itt most nem csak széndiokszidról, másról is van szó, nem csak levegőről. Sok mindenre egyetértek, szerintem is ambiciózus ez a javaslat, és nem gondolom azt, hogy az szabályozás nyomásával, önmagával innovációt lehet teremteni. Időnként a politikának, különösen a környezetvédelmi szabályok tekintetében segíteni kell még egy kicsit ezt a folyamatot, és talán ezt meg lehet tenni a könnyű haszon gépjárművek esetében is. Nem akarom megismételni, ami elhangzott. Ne tévedjük szem elől azt, hogy a könnyű haszongépjárművek esetében más motiválja az embereket a vásárlásra, mint a személygépkocsik esetében. Ez nem egy ilyen lifestyle, nem azért veszik, mert szép és nagy a motor, nem. Ezek munkaeszközök. Elsősorban a kisiparosok, kis és középvállalatok, vállalkozások számára. És itt a munkaeszköz költsége már most is nagyon fontos. Amikor egy ilyen haszongépjárművet vásárolnak, akkor a költséget nézik először és másodszorban a fogyasztást. Tehát a fogyasztás mértéke azért már ma is fontos érv, sokkal inkább, mint a személygépkocsik esetében, eh, ahhoz, hogy valaki mondjuk sikeres gyártó legyen ezen a piacon. Ami a 2015-ös célt illeti, szerintem erről nem is kell nagyon vitatkoznunk, ez ambiciózus, így kell érvényesíteni. Viszont a hosszú távú célt azért meg lehet kérdőjelezni. A 2000 20-as cél még egyáltalán hosszú távon tekinthető -e, hiszen ez 10 év. Azt hiszem, hogy a személygépkocsiknál hosszabb a gyártás ideje is a haszongépjárműveknek, ezért itt a egy hosszú távú cél tulajdonképpen már a következő gyártási ciklust érintené. El kell ezen gondolkozni, és a hatásvizsgálatban is ellenőrizni kell, hogy hogyan lehet elérni ezeket a célokat. 2010-ig eh, nem lehet eh, elérni azt eh, elektro. Itt az elnök közbejavítja a hozzászóló folyamatosan 2010-et mondott 2020 helyett. Hát igen, igen, igen, igaza van elnök úr, persze 2020 és nem 2010. Tehát 2020-as célok. Tehát előfordulhat, hogyha a belső égésű motorok maradnak, és nem történik meg az elektroautóra való átállás, akkor ez előfordulhat az is, hogy két és fél tonnás teherautót már nem lesz érdemes gyártani, és ezért egy tonnás kisebb haszon gépjárműveket fognak inkább felhasználni, tehát az, ugyanazt az áramennyiséget több kisebb autóval fogják szállítani. Ezért azt gondolom, a hosszú távú cél kapcsán meg kell vizsgálnunk azt, hogy reális ez a cél 2020 vonatkozásában, és hogyha igen, milyen feltételek mellett az. Még egy apróság, ami azért szívügyem. Nem értem egész pontosan, hogy a könnyű haszon gépjárműveknél máshogy büntetjük a határérték be nem tartását, mint a e, személygépkocsik esetében. Hát az indok ugyanaz kell, hogy legyen itt is, ott is. És végül a legutolsó megjegyzésem, még egy dolog, ami e, szívemnek fontos. Nagyon sok e, olyan járműve van, olyan gépjármű van, amely úgy hagyja el a eh, gyárat, hogy nincs eh, felszerelve. A kérdés az, hogy a gyártó felelőssége meddig terjed. Lehet, hogy a gyártónak már eh, nincs befolyása az, az autóra, hogyha végül is egy alvász hagyja el a gyárat, hogy most abból majd mentőautót, vagy milyen más járművet fognak tovább építeni. Hát nem a komplett gépjárművet gyártja a gyártó, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy meddig terjed a felelőssége. Ez egy gyakorlati probléma lesz. Köszönöm szépen, Szabine Vilc parancsolja. Köszönöm. Kedves kollégák, az európai eh, szállítási közlekedési ágazatban eh, 36%-os volt a növekedés. Weisgerber kollega talán másfelesból más számot mondott. Míg a többi ágazatban az emisszió átlagosan 9%-kal csökkent, ebben az ágazatban egy ekkora volt a növekedés. A nő a kereslet az ilyen eh, eh, haszongépjárművek iránt. 2007-ben még 203 g per kilométer volt a kibocsátás, és nyilvánvaló, hogy további csökkentés felé kell mennünk. Az ipar világos jelzéseket akar megfogalmazni az ipar számára. Ismerjük ezt a folyamatot, már a 2002-es személygépkocsi emisszióra vonatkozó rendeletet is fel akarták higítani, gyengíteni akarták, most is ez lesz a helyzet. Hogyha a cégek már most is panaszkodnak amiatt, hogy túl szigorúak ezek a javaslatok, akkor emlékeztetnünk kell arra, hogy ezeket a mostani célokat már, már jól legyengítettük. Nem 2012-ig, hanem csak 2016-ig kell elérni a 175 grammos célt ambiciózusabb jogszabályra van szükség, hiszen amit a személyautóknál láttunk, itt is az lesz, feltételek nélkül nem hajlandók a gyártók jelentős kibocsátás csökkentésre, akkor sem, hogyha évek óta az önszabályozás kapcsán szép nyilatkozatokat tesznek. Lehet, hogy nem lehet olyan racionálisan dönteni, mint ahogyan ezt a gyártók elvárnák, a gazdasági irracionalitást nyilvánvalóan tekintetbe kell venni, és gondolnunk kell arra is, hogy nagyon sok haszon gépjárműnek a súlya inkább teherautóé, de ugyanolyan gyorsan mennek velük, mint a személyautókkal, balesetveszély re is gondolnunk kell. Gróte úr mindent elmondott az emissziócsökkentésről, amit én is szerettem volna elmondani. Ambiciózusabb célokra van szükség, közép, rövid és hosszú távú célok meghatározása a leghatékonyabb. Nem szabad azt a hibát elkövetnünk, hogy csak rövid és középtávú célokat határozunk meg. 2012-es rövid távú cél az elfogadható, hiszen a 175 grammot már a meglévő technológiával se lehet érni, a Volkswagen, a Renault, a Ford már most olyan modelleket dob piatra, amik már nagyon megközelítik a 175 g per kilométer határértéket. Ezt modellek is korrekciójával már meg lehet valósítani. A 2016-os cél további csúszása tehát nem jöhet szóba. Németország, Franciaország, Olaszország a bizottság 2020-as célját, a 135, 135 grammot megpróbálják felfelé vinni, és meg, vagy meghosszabbítani az elérés időpontját. Itt joghészagok vannak, a szuperkeríteket tovább és nagyobb mértékben akarják biztosítani, és az 50 g per kilométer alatti járműveket jobban figyelembe lehetne venni a pulman a gyártóknak. Hogyha a széndiokszid kibocsátás csökkentése a célunk, 2013-ban a bizottság felülvizsgálja ismét a célokat a terv szerint. Ennek eh, fennáll a veszélye, hogy egy ilyen hatásvizsgálat a már jelenleg is legyengített célok további felhigítását eh, fogja eh, elérni, ezt pedig nem szabad megengedni. Köszönöm szépen. Chairman, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném aláhúzni, hogy ez egy kulcs jogszabály, hogyha az a közlekedési nézzük, ez csak 10%-a az ágazatnak, de nagyon gyorsan nő a jelentősége. A üvegházhatású gáz kibocsátás 10%-kal 10%-kal kell csökkenteni 2020-ig. Ez óriási eredmény lesz kollégám Wills asszonya mondta, hogy a szállítási ágazat, közlekedési ágazat évi 40%-kal növekszik. Az európai flottát ismerjük, 50%-kal nőtt az utóbbi időben. Az is fontos, hogy a bizottság, amikor a az autókról volt a vita, azt mondta, hogy a közlekedési szektor egyenlőtlenül fejlődik, és hogyha valahol veszítünk az eredményekből, máshol lehet kompenzálni. Hogyha terautóknak rosszabb a helyzetük, hogyha az autóknak szigorúbb a szabályozása, akkor az autókat terautónak fogják, haszongépjárműnek fogják bejegyeztetni. Tehát nem lehet egyenlőtlenül ö, haladni. Ö, 40 százalék a csökkentés 2020-ig, ezért elérhetjük a 120 grammot. Ez nem túl ambiciózus. A Volkswagen, a Mercedesben az utóbbi két évben javított 10-15%-kal a CO2 kibocsátáson. A mínusz 40 százalék nem túl ambiciózus, már most el kell kezdeni a munkát egy irányban. Itt uh, Judit Mekis. Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Eh, a bizonyos eh, kollégámat szeretném támogatni ebben, és azt kérem, hogy nagyobb ambíció legyen, vagy maradjon meg a nagy ambíció, és a jelenlegi gazdasági pénzügyi válságot nem lehet ürügyül felhasználni, hogy csökkentsük a célokat, vagy hogy nagyobb rugalmasságot kérjünk, vagy kitőjük a határidőt. Kramer urat támogatva, amikor azt mondja, hogy 2020 nem nagyon hosszú határidő, minden esetre monitorozni kell időben, hogy az ambícióink teljesülnek-e. Ez a szabályozás nagy kihívásokat rejt magába. Legyünk ambiciózusak az autóipart előre kell vinni, több munkalkalommat ez jelent ez az EU-ban, hogyha az autógyártók alacsony CO2 kibocsátás autókat vetnek más piacra, akkor Eh, ki kell használni a lehetőséget, eh, mert eh, megduplázódnak, meg háromszorozódik az autógyártás a következő 20-30 évben. 20-30 százaléka csökkentési cél az üvegházhatás gázok csökkentésére is gondolni kell hogyha a közlekedés nem felel meg a csökkentési céloknak, akkor annak az árát a hatékony ágazatok kell megfizessék. Gyorsan, ambiciózusan kell eljárni, a célokat nem szabad csökkenteni, maradjanak a az előre kitűzött határidő. Köszönöm. Sir Davis. Köszönöm Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr. A haszon járműnek a célja, a gyárodnak a célja a ö, kereskedelmet, ö, üzleti életet ö, segíteni az EU-ban ö, intézkedéseket kell ö, hozni arra, hogy olcsóbb ö, legyen a teherautónak az üzemeltetése, kisebb legyen a kibocsátás. túl ö, sok a lobbizás itt az Európai Parlamentben a ö, haszongépjármű ö, gyártók ö, kezdeményezésére ne a dátumokkal játszunk, hanem ö, ö, érjünk kisebb, szerényebb, ezért 175 gram, el tudjuk érni a jelentős csökkentés. sok üzem ezt bemutatta. 160 legyen a cél 2016-ra, mondjuk. Ez teljesíthető. Honnét jön a lobbizás? amikor azt ö, kértük, hogy önkéntes alapon ö, csökkentsék a CO2 kibocsátást, nagyon kevés eredményt ö, értünk el. Végül a bizottság jogszabályokat vezetett be, és meg mekkora különbség felébredt az autóipar, és azt tette, amit évekkel korábban tudott volna megtenni. Jelentős volt a csökkenés. A fogyasztó ennek előnyét fogja látni. Punktlandung bei zwei Minuten. Richard Seber. Richard Seber. Elnök úr, kicsit csalódott vagyok, hogy a bizottság ugyanaz, ugyanúgy jár el itt, mint a személyautók kibocsátási normái kapcsán, pedig nagyon nagyok a különbségek, hatalmasak a különbségek. Normál esetben hosszabb ideig gyakrabban használják ezeket a haszongépjárműveket, amíg a személyautó sokszor a garázsban áll. Azután teljesen más konstrukciójú gépjárművekről van szó, eh, összehasonlítva a személyautóval. Itt eh, sok a lehetőség arra, hogy új, még nem teljesen kiérlelt, kiforrott eh, technológiákat kipróbáljanak, Azután a harmadik kérdés, teljesen más érvek mentén történik a vásárlás és a hasznosítás. A személyautók sokszor a életmódot eh, hivatottak eh, kifejezésre jutatni. Itt viszont eh, egyértelmű, hogy eh, a haszon a fontos, a munkaeszköz, ez a, a munkaeszközök, a haszongépjárművek, és eh, mindezeket a különbségeket nem veszi figyelembe a javaslat. Nem helyes, hogyha csak a széndiokszid kibocsátásról beszélünk. Sokkal jobban örültem volna, hogyha a bizottság egy innovatív javaslatot terjeszt elénk, ami eh, a gyártókat különleges teljesítményekre ösztönzi, hogy új dolgokat próbáljanak ki az akus eh, gépjárműveknél ugye az volt a probléma, hogy mondjuk 200 kg lenne egy akkujának a súlya. Ez sokkal egyszerűbben elhelyezni egy haszongépjárműben, mint egy személyautóban. A technológiában tehát sok lehetőség van, kísérletezni kellene, hogy tömegesen is ezeket az új dolgokat végül is majd be lehessen vezetni. Köszönöm, Szatú Haszi. Köszönöm szépen, elnök úr vu érzésem van. Ugyanazok a ö, struktúrák, ugyanazok a ö, az érvek, mint az előző mandátumban. Sajnálom, hogy ö, ennyi ö, kibúvó van az autóipar számára. 2008-ban ezt már ki tapasztaltuk 70 80 100 a phasing in során nagyon apró büntetések vannak, nincs igaz egy gazdasági ösztönző, hogy a technológia javuljon. Derogáció van a kis gyártók számára. Azt hiszem, hogy a kulcskérdés az, hogy ambíciózusak akarunk kell lenni, és ez ö, része a ö, klíma ambícióinknak. Világos határidőt kell megállapítani, amely kötelező legyen. Ö, ne legyenek ö, hézagok anélkül nem lehet eredményt elérni. A technológia fejlesztését nagyon szigorú célokkal lehet elérni. Az autó lobbisták talán mások de sokan hallották az autóipar részéről azt az érvet, hogy a CO2 határértékek az ipart jobb teljesítményre ösztönözték. Végül pedig, kedves kollégák, a hosszú távú célok megvitatása szükséges. Kell hosszú távú cél, de ne ö, ismételjük meg azt, hogy ö, olyan hosszú távú célokat üzünk ki, amelyeket nem sikerül elérni. Szépen hangzik, ö, de a legfontosabb az, hogy 2020-ra kötelező célok legyenek, rövid időre schließt die Runde ab. Az utolsó hozzászólás következik. Köszönöm. Az IPPC irányelvvel ellentétben itt most szeretném dicsérni a bizottságot, és eh, támogatásomról biztosítom. Mindazok, akik eh, ma nagyon jól előkészített beszédeket tartottak. Hogy mondjam el, hogy ezeket a beszédeket már egyszer hallottuk, amikor a személyautókról volt szó. Ez még alapvetően nem rossz, de hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a személyautókról elkezdődött a vita, a világ, legalábbis Németországban süllyedőben volt és egy csodálatos autó, 4 literes motor, 6 liter fogyasztás, ilyen autókról hallottunk. Kedves Olga Krámer, ugyan te már nem vagy itt, de a többiek bólogattak. Nem eredményezné ezt az innováció a gyakorlati megvalósítást. Máskülönben az elmúlt eh, tíz hónapban eh, miért hallottunk volna annyi különböző eh, széndiokszid számot? Persze vannak terjedési ciklusok, de az elmúlt 12 hónapban ezek az érvek semmilyen szerepet nem játszottak. Nem hagyjuk magunkat irritálni. És mi az, ami már túljutottunk? Az új kollégákat szeretném emlékeztetni arra, hogy 1997-ben született megállapotás az önkéntességről, és ez a rendszer teljesen összeomlott. Ilyen súlyos vereségre nem is emlékszem, mint az önkéntes megállapodása, hogy megbukott ökoinnováció, erről is hallottunk ma. Ez az egyetlen pont, ahol bírálnám a bizottságot. Ami a személyatoknál nem működik, vagy nagyon rosszal működik, és ott az iparnak igaza van, hogy itt ezt javítani kell. Persze, aztán itt vannak a büntetések, azt is jobban kell szabályozni. Hát Zébernek igaza van, hogy egy eh, Volkswagen eh, már eh, nagyon közel jutott, de önkényességet el kell kerülni. Az Köszönöm szépen, ilyen saját kárán tanul az okos, levonjuk a következtetéseket a jövőre nézve is. Most meghallgatjuk a bizottságot. Filip ahol a szó. Um, köszönöm uh, szépen, elnök úr, uh, köszönöm uh, szépen Kellenen úr munkát, és köszönöm a hozzászólók szavait. Sok kérdés merült fel, megpróbálok válaszolni, illetve kollégámnak átadom a szót ott, ahol nem tudok. Mint mindenki tudja, a bizottság a 2007-es stratégiát 2007-ben jelentette be az új stratégiát. Politikai ö, megegyezés sikerült 2008-ban elérni. Ez jelentős része a stratégiának, tehát ami az autóiparra terjed ki. De itt van a haszongépjármű szektor is, és hát itt hiány volt, hízag volt mint a hozzászólók is rámutattak, sok gondolat, amit a társ jogalkotók kigondoltak, alkalmazható a haszongépjárművekre is. Természetesen vannak különbségek, és meg kell megindokolni, hogy miért. Az első kérdés a hosszú távú célok. Miért szeretnénk 135 grammot 2020-ra, de mindjárt átadom a szót kollégámnak ezzel kapcsolatban. A második pont, amelyet többen felvetettek, és a tanács is, a, a mentőautók például, a multi-stage gépjárművek például. Jobb eszközzel szeretnénk foglalkozni ezzel a kérdéssel, és egy non-paper is készült, nem nagyon terjesztették a bizottság titkárságát, fel fogom kérni, hogy a parlament titkárságára jutassa el a tagállamokkal ezt megvitatok és azt hiszem, hogy ez egy működő megoldás. Felmerült a pooling kérdése is. A személyjárművek és a haszongépjármű gyártók között a jelenlegi javaslatban nincsen lehetőség eh, a eh, polingra, eh, itt csak a könnyű haszon gépjárművek tartoznak bele a hatályba. Többen felvetették a bónuszok és a büntetések kérdését a hatásolmány világos képet mutat. A személyjárműveknél és a haszongépjárműveknél is ö, ö, ez ö, mm, költségekkel ö, jár. Ami a ö, fogyasztóköltséget illeti. Ö, világos a ö, bizottság eh, számára, hogy a gazdaságot szolgálják a haszongépjárművek. Ezért fontos megérteni a javaslatnak a hátterét, erre való hatástanulmány. Eh, a eh, fogyasztóknak az üzemanyag költsége csökkenni fog, ez kompenzálja majd a jármű magasabb költségét. Ez 2000 eurót megtakarítás jelent majd hozótávon a gépjáró élettartalma, tehát ez mínusz költséget jelent a fogyasztó számára. A sebesség korlátozás kérdése következik, hogyha a preambulum bekezéseket megnézzük, akkor szó esik erről. Ez további megtakarítást jelent a széndiokszid kibocsátásban. Ez ugyanis kihat az üzemanyag fogyasztásra. A 135 grammal kapcsolatban átadom a szót kolléganőmnek. Köszönöm. Szeretném tisztázni, hogy a bizottság miért döntött úgy, hogy 135 g per kilométert javasol 2020-ra. Van egy jelentés, ami megvizsgálta a hosszú távú cél, a 2020-as cél esetében a különböző lehetőségeket a haszongépjárműveknél és 125 g a technikailag lehetséges, az elemzéseink szerint. Ez persze nagyon magas költséggel járna együtt az alkalmazott technológia, nagyon költséges. És ehhez hozzátartozna az is, hogy a gyártóknak nyilvánvalóan a legköltségesebb alternatívát kellene választaniuk. A 135 g-os cél az elemzésünk szerint megvalósítható, és a nélkül valósítható meg, hogy nagyon költségesen át kellene alakítani egész flottákat. Lehetne, ezt meg lehet valósítani a motor teljesítménynek a csökkentésével, és az előző hozzászólók is ezt tartották jónak. 2013-ban a bizottság majd megvizsgálja, hogy mennyiben valósultak meg ezek a célok. És elkészítünk egy hatásvizsgálatot, amelynek az alapja aktualizált adatok és a technológiai csomagok lesznek, amelyeket akkor alkalmaznak majd. Végezetül a 135 g per kilométeres szint hasonló, legalábbis ami a cél elérésének a nehézségét eh, illeti, mint eh, amit a személyautó eh, rendeletben is beleírtunk. A várható költségnövekedés, hiszen majd a célnak való megfelelés költségekkel jár együtt, szintén hasonló mértékű, mint ami a személyautók esetében volt, és hát ugyanarra képesek a haszongépjárművek is, mint a személyautók, különösen ebben a, a kisebb autók szegmensében. Foglalkoztunk ezzel a kérdéssel is, hogy a haszongépjármű piac struktúrájának a változásának milyen kihatásai lesz, lesznek. Az első mellékletben szerepel a formula, amit alkalmaztunk, amikor megvizsgáltuk, hogy hogyan fog változni ez a piac. Megnéztük, ez a mellékletben található képlet jól tükrözi a piac struktúráját. A nehezebb és szennyezőbbeké válnak a haszon gépjárművek, és a 175 grammos célkitűzést a piacon előzött gépjárművek képesek lesznek teljesíteni. De az elemzésünk azt is mutatta, hogy más fejlemények, tendenciák várhatók ezen a piacon, mint a személyautóknál, ugyanis itt a vevők racionálisabbak, amikor döntenek. A hasznosságot nézik elsősorban, és a teljesítményt, és nem luxust keresnek. A gyártóknak ezért biztosítani kell azt, hogy az általuk eladott gépjárművek, hogyha nehezebbekké válnak, akkor ne veszítsék el a hasznosság, a teljesítmény fontos elemeit és a magasabb cél elérés, ez nem valószínű, hogy csak pusztán a tömeget fogják növelni, ez nem valószínű szongépjárművek esetében. Köszönöm szépen a bizottságnak, Martin Kelehenné a zárszúj. Zárjuk a vitát ezzel. Köszönöm szépen, néhány rövid megjegyzést tennék még. Köszönöm szépen a bizottság két képviselőjének a megjegyzéseit. Örülök, hogy eljöttek a hölgy. A végén azt mondta, hogy elfogadja, hogy a piac különböző a személygépkocsik és a haszonjárművek esetében, és hát itt sokkal fontosabb a hosszú távú gondolkozás. Egyet értek ezzel, és a hosszú távú cél az éppen onnan ered, ahogyan a kárs rendelet fogalmaz. Azt hiszem, hogy a hozzászólásokból kiemelem Weisgerber asszonyét, egyetértek vele, úgyhogy meg kell nézni, hogy megengedhetik-e maguknak az emberek ezeket a gépjárműveket. Úgyhogy az lenne a lényeg, hogy ne a régi autókat használják hosszabb ideig és növeljék a szennyezést. Tehát mindig gondolni kell arra, hogy ösztönző legyen az ár, és ne emelje meg ez a követelményrendszer a költségeket. Gratulálok a politikai bátorságához a kollégának. Nem gondoltam volna, hogy egy német képviselő ilyen bátran beszél a német autóiparral a háttérben, szóval azt hiszem, hogy ez azzal is magyarázhat, hogy most soká nem lesznek választások Németországban. Persze <laughs> nagy különbség van a személygépkocsik és a kis, a könnyű haszon járművek között. Szóval nem mondtam, hogy a bizottság javaslata nem volt eléggé ambiciózus, hanem inkább a számokra vonatkozóan akartam pontosítást. Kramer úr elment, de sokan említették a különbségeket a gáz és a haszonjármű piac között, tehát a személygépkocsi és a haszonjármű piac között. Persze, hogy más a piac. Itt sokkal nagyobb a dízel aránya, mint a személygépkocsik esetében, és ez nagyon ahogyan a bizottság képviselője is mondta, sokkal racionálisabb a piac. Még egy megjegyzés azzal kapcsolatban, amit Haszi asszony mondott, nem gondolom, hogy a szuperkreditekkel kapcsolatban igaza van. Ez egy ösztönző, hogy rávegye a gyártókat arra, hogy olyan technológiát alkalmazzon, amit egyébként nem tenne. Úgyhogy itt vannak olyan innovációk, amelyek csökkentik a CO2 kibocsátást, például energiahatékonyabb világítás, de ez nem mindig tükröződik a tesztciklusban. Tehát mi mindannyian örülnénk, ha ezt bevezetnék. A kérdés, tehát hogy legyenek-e ösztönzők, ezt meg kell vizsgálni, úgyhogy nem gondolom, hogy ez az egész hogy minden esetben jobb a dicséret, mint a büntetés. Nagyon bölcs zárszó volt, köszönöm. És akkor ezzel a napi rendünk végére értünk. Április 6-án 15 órakor találkozunk, újra az ülést bezárom.